Bonsoir à toutes et à tous depuis le Parlement européen. Jó estét kívánok mindenkinek az Európai Parlamentből, Brüsszelből. Üdvözlöm Önöket a gazdasági válság társadalmi aspektusairól szóló vitán. Romániában egy órával ezelőtt lezárultak a szavazóurnák, majd kapcsolunk oda. Jacques Barót szeretném üdvözölni, Rainer t aki az Európai Szakszervezeti ö, szövetségnek az elnöke, Philip de Bukkot, Robert Manchin, aki a Gallupnak az elnöke. Gallup, uh, Mancsin úr, hogyha el tudná mondani, hogy mik az új trendek, uh, mekkora részvételi aránya választáson. A részvétellel kapcsolatban mindenki amiatt aggódott, hogy drasztikusan csökkenne a szavazók száma 2004-hez képest. Az első eredmények alapján erre nem került sor. Csak egy kis mértékben és csak néhány országban alakult ez így, de például a nagyobb tagállamokban, Németországban a legutóbbi, legfrissebb eredmények alapján arra következtetek, hogy fél százalék különbség volt 2004-hez képest. Egyes tagállamokban azt tapasztaltuk, hogy nőtt a részvételi arány, Bulgár, Bulgáriában például jelentősen növekedett, Lettországban szintén, főleg azokban az országban, amelyeket a, mm, komolyan foglalkoztatja a válság, vagy érintette a válság a szavazókat, de még Írországban is arra utalnak az adatok, hogy hosszú idő óta hat, legmagasabb a részvétel 61% körül. Köszönjük! Baró úrhoz fordulok, jó estét kívánok! Az önvéleménye szerint a belső piac a 27 tagállam belső piaca kezelhető szociális Európa nélkül? Nos, Nyilván látni kell az összefüggéseket. Egyfelől ugye a dinamikus belső piac szempontjából, amelyen ugye versenyképesség alakult ki, és a szociális dimenzió. A kettőt összefüggésében kell nézni. Az új bizottsággal arra kell majd törekedni, hogy a belső piac dinamizmusát fokozzuk, és ezen tovább kell menni, még a liberalizáció és a versenyképesség területén, de ezt egy szociális komponenssel kell összekapcsolni. Ez pedig szükségessé teszi, hogy további forrásokat vessük, vessünk be. Az eljárást egyszerűsíteni kell, és főleg a munkanélküliséggel szemben kell felvennünk a versenyt. A humán erőforrásokat Európának nem szabad feladnia, hiszen Európa, Európa ezt szeretné megteremteni. Uh, a fő szociális szereplők az Európai Unióban, ebben az Európában uh, hogyan sikerült egy szociális Európát építenünk, illetve hogyan nem. Nem csak a politikusokra, hanem az ön esetében a szakszervezetekről beszélek. Azt hiszem, hogy mi, mint szakszervezetek, mindig elköteleztük magunkat az európai integráció mellett. Bizonyos mértékben úgy gondolom, hogy biztató pozitívnak tekinthető, ugyanhogy nem emelkedett a részvételi arány, még mindig túl alacsony, de a következő öt évben erősebb európai parlamentre van szükségünk. Hatalmas válságban vagyunk, amely igen nagy feszültségekhez vezet majd a munkaerőpiacon. Ezt el kell kerülnünk. Európának be kell bizonyítania, hogy nem csak egységes belső piacot képes létrehozni, amely természetesen fontos, fontos a közös pénz nem, de a szociális dimenziót is erősítenünk kell, európai integrációra van szükség. Kérdés, Debuk úr, önök erős szociális Európát szeretnének látni, amikor az európai cégekről van szó? Európa érdeke az, hogy egy erős európai belső piacot alakítsunk ki. Ezt már a múltban sikerült elérnünk, pedig úgy, hogy ennek pozitív szociális következményei is voltak, jó néhány millió munkahelyet is létrehoztunk ezáltal. A szociális Európával, Európa kérdése nem az, hogy hány szabályt fogadunk el, hány szerződést fogadunk el, ez persze nemzeti szinten szabályozható. Félbe kell szakítsam önöket, ugyanis most megnézzük, mi a helyzet Romániában, Bukarestbe kapcsolunk, az ottani kollégánkhoz, Luka Nikolescuhoz, és megnézzük a romániai fejleményeket. Luka Nikolescu, a kollega a Nemzetközi TV-nél van. Köszöntöm. Azt szeretném kérdezni, hogy az új tendenciákról tud-e tájékoztatni bennünket? Jó estét! A két fő párt, a szociáldemokraták és a liberális demokraták eh, fejfej mellett haladnak, kb. 30%-on áll mindkettő, a harmadik ellenzéki párt, a liberális párt eh, harmadik eh, helyen áll, kb. 7%-kal, de a legérdekesebb hír, hogy a szélső jobb is 7% körüli eredményt érhet el, és minden valószínűség szerint az Európai Parlamentben ismét képviseltetik magukat. Mr. Nicolescu, Nicolescu úr. A kérdésem a következő. Voltak-e negatív következményei a szavazásra az Európai Uniós román választókra? gyakran mondjuk azt, hogy a szélső jobb siker ezzel magyarázható válasz. Igen, természetesen a szélső jobb ezt használta fel kampányában, a szociális problémákra koncentráltak Romániában, a gazdasági válságra. Főleg a két fő párt, amelyet említettem, a kormányban koalíciót alkot, a bal és a jobb. A gazdasági válság annak ellenére, hogy megjelenik Romániában, nem annyira mély, mint más országokban. A munkanélküliségi ráta csak 5 százalék. Ez nagyon alacsony, ha például összehasonlítjuk Spanyolországéval. Vagy nagyon jól teljesítenek a cégek, például a Daihatsu is. És és <clears throat> a kereskedelem is fejlődik. Azok az autók, amelyeket Romániában állítanak elő, mind Romániában, mind külföldön jó keresletek örvenek. Köszönöm. Köszönjük Nikolászku kollégának, de Bruk úrral folytatjuk. A protekcionizmus eh, rendszere az autóiparral kapcsolatban működik máshol is. Eh, ezt a következtetést levonhatjuk? még egyszer mondom, a belső piacról beszélünk, és tudjuk, hogy nemzeti szinten sokat kell tenni a gazdasági felendülés érdekében, de hogyha valamit tesznek egyik tagállamban, függetlenül a, a, egy másik tagállamtól, aznak mindenki megissza a levét, ezért, van az, ezért mondtam azt, hogy a belső piac a legfontosabb, ez nem csak gazdasági, hanem szociális kérdés is. Rainer Hoffman kollégámmal, a szakszerzetekkel megpróbálunk mindig megállapodni, de például a bérekről nem tudunk mindig egyszerűen um, megegyezni. Hogyan lehet például a román béreket, illetve a német béreket valahogy egy színre hozni, ez lehetetlen lenne. Ezért kell, hogy felzárkózzanak az új tagállamok. Biztos úr, a következő a kérdésem. Hogyan oldhatjuk meg ezt a problémát? Hogyan hidalhatjuk át ezt a szakadékot? Talán ez a belső piac összeomlásához vezethet? Válasz. Az első kérdés, az első legfontosabb kérdésünk a munkavállalók ellátása, a munkanélküliség megszüntetése. Hallottam, amit elhallott, elhangzott, minden egyes tagállamnak megvan a saját felelőssége, nyilvánvaló, ez teljesen magától értetődik. Az európai alapoknak azonban támogatniuk kell ezt a folyamatot, hogy ösztönözzék a tagállamokat, hogy munkahelyeket teremtsenek, megőrizzék ezeket, a munkanélküliségi rátát leszorítsák. Nagyon fontos Európa számára az, hogy az emberi erőforrásokat támogassa csak nemzeti szinten lépnek fel, nem, európai szinten is. A legutóbbi 40 évben az Európai Szakszervezeti Szövetséget ugye 73-ban hoztuk létre, és azt hiszem, hogy azóta komoly lépéseket tettünk a szociális dimenzió kialakításában a Business Europe-al együtt, van, amikor sikeresebbek voltunk, mint más alkalmakkor, de amit eddig még nem értünk el, ugye Debük úr azt hangsúlyozza, hogy új munkahelyeket teremtettünk. A probléma az, hogy ezzel egyidejűleg az egyenlőtlenség Európában fokozódik, és a megteremtett munkahelyek fele bizonytalan nem tartós. Éppen ezért az a kérdés, hogy mit tudunk tenni, hogyan tudjuk kiegészíteni azt, ami nemzeti szinten már megtörtént, hogyan tudjuk ezt európai dimenzióval megtölteni. Európai belső piacon egy valós európai szociálpolitikára van szükség. Manchin úr, az előzetes közvéleménykutatások szerint az önvéleménye szerint kialakult egy szociális Európa kép. Európa szerte, kontinens szerte. Nos, az állampolgárok úgy tekintenek Európára, mint a, amely meg tudja oldani mindennapi problémáikat. Itt van az igazi nagy szakadék hogyha a kérdés az, hogy milyen szinten tudnak segíteni a politikusok a problémáikon, akkor csak kb. 9% mondja azt, hogy európai szinten, kb. 40% mondja azt, hogy nemzeti kormányzati szinten, és 38% pedig a helyi önkormányzatoktól vagy a regionális szintű szervektől várja a segítséget. Tehát nagyon távolinak tartják Európát, úgy érzik, hogy csak nagyon közvetett módon hat ki Európa az életükre. A jelenlegi válsággal helyi, nemzeti szinten lehet-e valamit kezdeni? Nos, erre a kérdésre a válaszadók azt mondják, hogy nem. Nem csak Európa, Amerika, a nemzetközi vállalata alap mind-mind szereplők, tehát ez egy globális kérdés. Tehát egyrészt óriásik a várakozások, ugyanakkor mégis sokszor a helyi szintől várnak segítséget. Itt van egy furcsa ellentmondás. Ezen kívül nagyon érdekes még az, hogy az, eh, az, az nagyon nagy a különbség Európa szerte, hogy eh, hogyan látják az emberek azt, hogy Európa hogyan hat ki a mindennapi életükre. Az északi országban eh, országban, vagy mondjuk Hollandiában mm, az embereknek kevesebb mint 10%-a mondja azt, hogy közvetlenül kihagy, kihat az életükre, miközben mondjuk Görögországban, Magyarországon, vagy más, akár Írországban is sokkal nagyobb ez az arány, tehát nem, nem egy kelet-nyugati megosztás ez igazából, de mégis nagyok a különbségek Európában ez tekintetben. Bukarest, Orbán biztos úr, jó estét! Jó estét! Önnek mi a benyomása a román választókat illetően? Csalódtak-e az Európai Unióban? Nem, ezt nem mondhatnám a nagy többség támogatja az Európai Uniót Romániában. Az azonban igaz, hogy a részvétel nem volt túl magas, viszonylag alacsonyabb, mint 2007-ben, de elmondhatom, hogy a románok többsége támogatja az Európai Uniót. Kérdés. Mit gondol? az Európai Unió nem volt képes arra, hogy meggyőzze a román állampolgárokat? Ezek az eredmények magukért beszélnek ugyanis, nem? Válasz. Nem hinném, hogy az Európai Unióhoz kötődne ez a probléma. A részvételi arányt össze kell hasonlítanunk a helyi választások részvételi arányával, ez 40%-nál kevesebb volt, úgyhogy a szavazatokat illetően ezt tudom mondani. Ezen kívül nincs túl sok vita, nincs túl sok kiélezett vita az Európai Unióról. Azt hiszem, hogy a választások iránt nem nagy az érdeklődés. Orbán úr, Orbán biztos úr, köszönjük szépen, hogy csatlakozott hozzánk ma este. Monsieur le commissaire, est-ce que vous pensez... Biztos úr, Barro úr, ön úgy gondolja, hogy ez a bizottság hibákat követett el a válságkezelése során? Például szeptemberben. Ön helytállónak tartja azt kijelenteni, hogy a bizottság helytálló és következetes konjunkturális programot nem terjesztett be. A bizottság kitűnő munkát végzett, ugyanakkor a válság esetében elmondható, hogy a tagállamok nemzeti reflexei kerültek előtérbe. Elsősorban azt akarta a bizottság kezdetben, hogy európai terv formájában jelenjenek meg a élénkítő tervek, de ezzel kapcsolatban felmerültek bizonyos nehézségek. A bizottság reflexe, hogy úgy mondjam, kezdettől fogva az volt, hogy a polgárok betétjeit biztosítsuk, garantáljuk, és nem darabo, ne daraboljuk ezt fel. Ugyanakkor arra is utalnom kell, hogy a bizottságnak még egyértelműbben ki kellene fejteni azt, hogy mi mindent tesz a pénzügyi piacok szabályozása területén. De ehhez ambiciózusabb tervekre lett volna szükség. A szakszervezetek is egyetértenek ezzel? Ön úgy véli, hogy a Barózó Bizottság megtette, amit vártak tőle? Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal ambiciózusabb felépésre van szükség, mint az elmúlt öt évben. Itt van például az Európai Bíróság vonatkozó döntése, ami egyértelmű üzenetet küld a választók felé, Miszer, és sajnos ez rossz üzenet, a gazdasági szabadságokat az, emberi, szociál, az emberek szociális jogai fölé helyezi. E, azt kell tisztázni, hogy az alapvető jogok, a szociális jogok elsőbséget élveznek, és kell, hogy élvezzenek Európában. Az emberek hisznek Európában, de elveszítették a hitüket és a bizalmukat. És főként most egy ilyen válságban sokkal hatékonyabban és ambiciózusabban kell dolgoznunk. A munkaidőről szóló irányelv sem volt meggyőző, az Európai Bíróság döntésére reagálva megpróbálták úgy alkalmazni ezt, ami nem volt elfogadható az emberek számára, és az, emiatt az emberek bizalmát elveszítették. De például, amikor az autóiparról beszélünk, az Operről, vagy más autógyártókról Franciaországban, Olaszországban, Európa szerte, akkor valóban úgy gondolja, hogy az európai ipar a szakszervezetek és a kormányzatok valóban több Európát uh, szeretnének? Több Európát akarnak? Vagy van egy bizonyos fajta és fokú gazdasági nacionalizmus is? Uh, Tartom a kapcsolatot a kollégákkal az Opelnál, különösen az európai ö, uh, szakszervezeteket illetően. Megpróbálunk egy európai megoldást találni nem a német munkásoknak, nem csak a német munkásoknak. Egy európai stratégiára van szükségünk, általában véve az autóipar számára. Nincs értelme annak, hogy csak egyik ország problémáit vizsgáljuk meg. Szükségünk van egy európai ipari politikára. Kérdés. Valóban úgy gondolja, hogy van akarat az európai szakszervezetek részéről, hogy közös európai megközelítést alkalmazzanak a társadalmi problémákra? Válasz. Rainer Hoffmann kell, hogy megkérdezze. Majd visszatérek erre. Majd reagálok az ön kérdésére és a biztos úr válaszára. Hogy az európai intézmények megfelelő munkát végeztek e a válság idején? Az én válaszom az, hogy igen radikális, pozitív beavatkozást végeztünk, elsősorban az Európai Központi Bank részéről. Másodszorban a francia soros elnökség során nagyon erős válaszokat adtunk mindenki számára, mindenkit bevontunk, aki segíthetett. A bizottság is részt vett benne, pedig tudják, hogy én gyakran kritizálom a bizottságot, de ebben az esetben a bizottság valóban mindenkit összefogott, megpróbálta, és rákényszerítette a tagállamokat arra, hogy nemzeti megmentési terveket prezentéljenek. Van 5 milliárd eurónyi segély, természetesen ez egy csepp a tengerben, de ez hónapokba telt az Európai Parlamentnek, hogy elfogadja ezt a javaslatot. Legyünk igazságosak az intézményekhez ugyanakkor. Tartsuk észtem, hogy az Európai Uniós szint és a nemzeti szinten történő dolgok mindig összefüggnek. Azt hiszem, hogy ebből a válságból az a nagy lecke, és az Európai Parlament, amelyet ma éjszaka megválasztanak, le kell, hogy vonja ezt a következtetést, való ezen kívül az új biztosok is. Tehát a lecke az, hogy az egyetlen kiút az Európai út. Mancsin úr, az európaiak mit várnak a következő Európai Parlamenttől, legalábbis a szociális gazdaság tekintetében? Just... Nem feltétlenül absztrakt dolgokat várnak. Az első eredmények roppant meglepőek. Ausztriában például az euroszkeptusok, euroszkeptikus pártok 36%-nyi szavazatot gyűjtöttek. És az egyik eh, legmeglepőbb eredmény az, hogy Hans Peter Martin 18%-nyi szavazatot kapott, ami egyértelműen annak köszönhető, hogy egyes parlamenti képviselőket erősen kritizált. Hasonló a tendencia az Egyesült Királyságban, illetve több másik tagállamban is. Egyrészt tehát a szavazók azt várják, hogy személyes kapcsolatot is tartsanak velük, és kikezdhetetlenek legyenek a képviselők a, viszont roppant a ambivalensek az a kapcsolatban, hogy az Európai Unió mindennapi életükre mennyire legyen kihatással. Egyrészt azt várják, hogy valaki tegyen valamit, ugyanakkor az európai politikai kultúra országról országra jelentős különbségeket mutat. A saját kormányzatuk helyett sokkal inkább bíznak az Európai Parlamentben, és ezért várják azt, hogy az Európai Parlament bizonyos fajta külső kontrollt, felügyeletet gyakoroljon a saját nemzeti kormányzatuk felett. Ugyanakkor az európaiak eh, kevesebb mint 15%-a bízik eh, európai eh, pártokban, miközben mégis pártlisták alapján folyik a választás. Biztos úr, a, hogyha az Európai Unió nem kap további forrásokat, akkor alig ha tud többet tenni. Nem lehet esetleg a közösségi költségvetést még inkább leszorítani? Hát én igazából hiszek az Európai Parlament és a Bizottság közti szövetségben. Ezt láttuk a hitelminősítő ügynökségek kapcsán, hiszen ők is ott voltak a válság kezdetén. Láthattuk, hogy jó volt ott a szövetség, ugye az Európai Bizottság javaslata nem problematikus, és a parlament is szorgalmasan részt vett a munkában. Lehet, hogy igaz, hogy ma egy olyan helyzet állt elő, amikor a gazdaságot támogatni kell. Foglalkoztam menedzsment struktúrákkal, tehát némileg tudom, hogy miről beszélek, de jó lenne, hogyha autonóm struktúrák is léteznének, már pedig ez még nem mondható el. Tehát egy magasabb költségvetésre volna szükség az Európai Beruházási Bankon keresztül, de már így is jó munkát végeztünk el. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ugye támogatjuk a kis és középvállalkozásokat, az autóipart. De ön egy nagyobb költségvetésre gondol? Igen, több forrásra van szükség, így nagyobb európai költségvetésre. Több beruházást kell eszközölni a strukturális alapokon keresztül, az innováció területén elsősorban, meg kell erősítenünk az európai szociális alapot is. Most az uniós költségvetés a GDP-nek mindössze 1%-át teszi ki, ennél többre van szükség, nagyobb elkötelezettségre, több európai forrásra, egy olyan európai adórendszerre, azonban ehhez a tanácsban egyhangúságra van szükség, egyes tagállamok azonban még nem állnak készen arra, hogy csatlakozzanak egy ilyen megközelítéshez, egy ilyen kezdeményezéshez. Van még egy összetevő hogyha elemezzük a választások eredményét, és azt látjuk, hogy nagyon alacsony a részvétel, ez nem csak a parlament munkájának az értékelése, hanem sokkal inkább azt mutatja, hogy a tagállamok a tanácsban hogyan hoznak döntéseket. De Bukur, nem gondolja hogy az Európai Unió megemelt költségvetése több költséget is jelent? Természetesen több költ, nagyobb költségvetés, nagyobb költséget jelent. Ha a politikusoknak pénzt adnak, elköltik azt. De a kérdés inkább az, hogy ki fogja megkapni ezt a pénzt. Mert hogyha megemelik az adókat, meg így megemelik a költségvetést, ez nem megoldás. Úgyhogy a kérdés inkább az, hogy hogyan gyűjtik össze a pénzt, és ki kapja ezt meg. Ez, a, ez hatalmi kérdés már említettem, ez az alapvető vita. De, mert kérdezett engem a szakszervezetekről, mi támogatjuk a társadalmi dialógust. Mi tudjuk, hogy az európai társadalmi rendszerek a válságban együttműködnek. Hajlandók vagyunk erre mi is, de tudatában vagyunk annak, hogy még nagyon sokat kell tennünk nemzeti szinten nem azért, mert európai szinten nem akarunk valamit megtenni, hanem azért, mert a hatékonyság sokkal nagyobb nemzeti szinten. Ez a magyarázat annak, hogy nyitottak vagyunk ugyan, de ugyanakkor a nemzeti szinten szeretnénk folytatni a tárgyalásokat. 30 másodperce van arra, hogy ismertese, hogy az európai állampolgárok mit várnak a nagyobb költségvetéstől. Természetesen ez egy nagyon vitatott kérdés. Ha azt kérdezi, hogy mindazt szeretnék-e, ami ugye szociális védelmet és egyebeket jelent, akkor 85-90 százalék azt fogja mondani, hogy igen, de ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy több adót is készek-e fizetni, hogy ezt megkapják, akkor 80 százalék azt mondja, hogy nem. Erre nem hajlandó. Beruházásokról beszélünk. Nem arról, hogy Európában nagyok a működési költségek, hanem beruházásokról. A transeurópai hálózatok esetében már szó esett erről, természetesen mindenki fejleszteni szeretné ezeket, hogy több munkahelyet teremtsen. Köszönjük, köszönjük mindenkinek a részvételt, köszönjük Bukarestet, visszaadom a szót.